kollégákkal is, akik a különböző szakbizottságokból hoztak véleményeket, a bizo- de a bizottság is nagyon együttműködtünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő asszony, ezzel a napirendi pont vitáját befejezzük. Holnap délben szavazunk erről. Köszönöm a kollégáknak a fegyelmezett vitakultúrát, és a ma esti foci meccset sem nézték be a tolmácsoknak is. Köszönöm a türelmüket, és a bal és jobb oldalamon, illetve mögöttem helyet foglaló szolgálatoknak is köszönöm. Ezzel a mai ülést belekezdtem. Köszönöm.